Amerika. Mrs. President of the Marshall Islands. A Marshall szigetek elnök asszonya. Európai Bizottság tisztelt elnök ura, miniszter asszony, kedves kollégák! A Párizsi Egyezmény történelmi vívmánya a nemzetközi közösségnek. Az első globális kötelezettségvállalás az éghajlatválság